Kedves kollégák, hogyha megengedik, akkor azt kérném, hogy foglalják el a helyüket, hogy elkezdhessük a munkálatokat. Még mielőtt újra kezdenénk a munkáinkat, szeretnék utalni rá, hogy a szakbizottságunkban mindig a fiatalok minősítéséről beszélünk, egy kérdőívet szeretném, hogyha a teremből kimenve magukhoz vennének, amelyet egy jelenleg képzésben az Európai Kollégiumban Ansofi Michel részéről képzésben részesül, és szeretném, hogyha a, ennek a diáknak a kérdőívére válaszolnának önök is. Igazából az eszmecserénket Szerkász úr jelentéséről kellett volna folytatnunk ma, de nem látom Lambert asszonyt, és Lipnicseda asszony sem, úgyhogy azt javaslom, hogy most Edith Bauer jelentésével kezdjük a munkát. A módosítókra térjünk át. Nagyon jelentős módosítót érkezett be Bauer asszonyhoz, viszont igen kevés kompromisszumos módosító született, úgyhogy szerintem elég gyorsan fogunk haladni. Bauer asszony, öné a szó. Talán, ha lehet, akkor a két módosítót vezesse föl a 113-ból. hogy valóban az a helyzet, hogy kevés módosítót sikerült úgy összeházasítani, hogy értelmes kompromisszumok szülessenek belőle. Nyilván van két olyan dolog, ahol, ahol a döntésre, a végső döntésre kell hagyatkoznunk, a vagy-vagy eh, helyzet az ami, az, ami dominál, ez a szavazólista elején lesz kb. négy vagy öt olyan, olyan módosító indítvány, amelyik elutasítja a jelentést. Nyilvánvalóan itt nem lehet kompromisszumot keresni, nem lehet azt mondani, hogy minden második paragrafus legyen érvényben, a minden, és minden második paragrafus ne legyen. Tehát ez a vagy-vagy helyzet, és itt a, a módosítók kizártak. Van egy nagy blokk a, a ö, módosítók végén, Erről keveset beszéltünk a, a múltkor, és ezt e, szeretném helyrehozni legalább egy rövidke megjegyzéssel, mert itt sem találtunk kompromisszumot, itt sem találtam olyan lehetőséget, hogy, hogy kompromisszumos javaslatok szülessenek ez a 108-as, a 109-es, a 103, 110, 111, 112 és 113-as módosítók, ami, ami egy kicsikét jellemzi a, a módosítóknak az egy részét. Ugyanis nyilvánvalóan az egész jelentést nem lehet úgy olvasni, hogy az ember ne legyen tekintettel az 561-es irányelvre. Ez eddig rendben is van, mert eh, az egész 2002 eh, per 15-ös irányelv valamiféle módon nagyon szorosan összefügg az, az 561-essel. Ezért néha, néha az ember kísértésbe is esik, hogy hasonló megoldásokat találjon, mint a, az 561-esben van, de eh, az a helyzet, hogy az ellenőrzés területén nem lehet hasonló megoldásokat találni, különböző okoknál fogva, elsősorban azért, mert a, a munkaidő szabályozására különböző nemzeti jogszabályok vonatkoznak. És ezért ez az első és legfontosabb akadálya annak, hogy, hogy nemzetközi ellenőrzés lehessen. Több több javaslat is volt olyan jellegű, ami, ami próbálta kopírozni az 561-eset, de nem lehet ezért, mert erre a témára a nemzeti jogszabályok vonatkoznak. A másik része ezeknek az előbb említett javaslatoknak, amik, amik első pillanatra úgy tűnik, hogy talán meg is valósíthatóak lennének a monitoring és a, a, a követése, a büntetések, ezek szintén ebbe a csomagba tartoznak, hogy próbálják kopírozni át, és veszik néha az 561-es wordingjét, de az ellenőrzés föltételezni azt, hogy olyan nemzetközi számítógépes kommunikációs hálózatot kellene kialakítani, ami, ami rettenetesen költséges és értelmetlen tehát ezért, ezért ezt a csomagot én támogatni nem tudom. Amit viszont meg tudunk tenni, és ott, ott, próbáltam, ott próbáltam a bizottsággal együtt kompromisszumot keresni, hogy az 561-esnek azt a részét, ami arra vonatkozik, hogy a, a tachográfokon kövessék a, a rakodással töltött munkaidőt is, ebben erre az 561-es irányelvben pontos megfogalmazás vonatkozik. Ezt próbáljuk, erre próbálunk figyelmeztetni, hogy ezt, ezt szigorúbban követeljék meg, és így született meg az első, első kompromisszum. gyakorlatilag a, az ellenőrzésre és az 561-es összefüggésére vonatkozik a második kompromisszum is. Úgy érzem, hogy, hogy a szigorítás itt is helyén való, és megpróbáltuk, megpróbáltam olyan, olyan megfogalmazást választani, amelyik a kollégák javaslatait is figyelembe veszi. Ezt tudom ebben a pillanatban elmondani hangsúlyozva azt, hogy, hogy nyilvánvaló a másik, másik lényeges dologban sem, sem lehet kompromisszumot tenni, a, az excluded vagy az included az, az is döntés kérdése, és azt sem, lehet, azt sem lehet eldönteni, hogy ott sem lehet kompromisszumra jutni úgy, hogy minden másodikra fog vonatkozni, és minden, minden páratlanra nem. Tehát ez, ez is, ez is döntés kérdése, és ez is egy kardinális kérdés ebben a, ebben a, a javaslatban valószínű ez a fő kérdés, ami, ami a bizottságunkat megosztja. Elnök asszony, azt szeretném még elmondani, hogy még van egy hónapunk a szavazásig, tehát még van bizonyos eh, mód arra, meg esély arra, hogy, hogy megpróbáljunk esetleg következő kompromisszumot találni ott, ahol lehet, illetve azokat a megfogalmazásokat, amik most a, a javaslatban vannak, finomítsuk úgy, hogy, hogy hatékony legyen a jogszabály, és ne rójon olyan terheket a vállalkozókra, amik értelmetlenek, túlzottak, aránytalanok és fölöslegesek. Köszönöm szépen! Még egy, egy mondatot, ha megenged, nagyon szépen megköszönném a kollégáknak. Rengeteg munkájuk van, 99 módosítót kaptunk, úgyhogy én, én nagyon köszönöm azt a figyelmet, amit ennek a jogszabálynak szenteltek. Köszönöm. Én azt javaslom, hogy ne kezdjük újra a vitát, mert nem érdemes ugyanazt ismét meg erősíteni vagy újból elmondani. Itt viszont lehetőségünk van arra, hogy több kompromisszumos módosítást kidolgozunk, de Stephen Nyugsznak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! készen állok arra, hogy bármikor találkozzak Bauer asszonyal, és megbeszéljem a lehetséges kompromisszumokat. A kettő, amit előterjesztettek, ezt el tudom fogadni, de különböző álláspontokat tükröznek ezek a módosító indítványok. Ezekben időnként jelentős különbségek vannak, mert a módosító indítványok iránya két különböző logikát követ. Egyik oldalon szeretnék bevenni az önállókat, másik oldalon szeretnék kizárni őket. Úgyhogy ez döntő különbség, és nagyon nehéz ezt megoldani egy hónapon belül, de hát valahogy majd megoldódik, gondolom. A vannak itt még más módosítványok, ezekről nem beszélt az előadó, például a 3,5 tonna alatti súlyú járművek kizárása, akkor egyes sofőröket nem fogja lefedni, nem fogják lefedni a különböző szabályok, például munkaegészségügyi, biztonsági szabályok. Szerintem ezzel kellene foglalkozni, még hogyha nem is összpontosítottak erre a módosító indítványok, de szerintem nagyon jó lenne, hogyha a bizottság ezzel számot vetne, a 3,5 tonnánál kisebb tömegű járművekről van szó, mert itt veszélyek vannak a közúti biztonság és az üzemeltetési biztonság szempontjából az EU-ban. Érdeklődéssel várom, hogy hogyan dönt majd a bizottságunk az önálló vállalkozók bevételét vagy kizárását illetően. Köszönöm, Emily Donán kolléganője a szó. Köszönöm szépen. Jellemző, hogy csak két kompromisszumos nyitványunk van jelen pillanatban. Szerintem még egy kicsit dolgozhatnánk a megvalósításon és a követésen. Az ellen... Attól függetlenül, hogy melyik frakcióhoz tartozik valaki, vagy tartozunk, talán gondoskodni kell arról, hogy ha jogalkotási intézkedéseket foganatosítunk európai szinten, akkor azokat mindenképpen meg kell valósítani a tagállamokban, mert nincs értelme szép joganyagokat kidolgozni, hogyha azokat soha nem alkalmazzák a gyakorlatban. Mi csak egy módosító indítványt terjesztettünk elő, ez világos, mert van néhány elvi megközelítésünk ehhez. Egyrészt, ami a az eljárást illeti, másrészt pedig a tartalomra vonatkozóan. Éppen ezért csak egy módosítással értünk, vagyis elutasítottuk a bizottság javaslatát, de Bauer asszony nyitottak vagyunk, reméljük, hogy az ellenőrzéssel és a megvalósítással kapcsolatosan lehetne még valamit belevenni a szövegbe és szigorítani. köszönöm, van-e még hozzászólás? Figeredó asszony. Elnézést. Vannak nehézségeim a kompromisszumos javaslatokat illetően és azok megértését illetően igazából nem sikerült megértenem, hogy a gyakorlatban hogyan sikerül majd az önálló vállalkozókat védeni, amikor a jogszabályokat alkalmazzuk, és amelyek mindenki esetében ugyanúgy értendők. Úgyhogy szeretném egy kicsit jobban megérteni Bauer asszony álláspontját ezzel kapcsolatosan. Elnök, köszönöm szépen. Martin asszony nem, de igen. Köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni Bauer asszonynak, szerintem olyan messzire ment el, amennyire csak lehetett, amikor megtalálta a kompromisszumokat, és időnként nem lehet ennél tovább menni, mindent megtett, amit tudott, és én támogatom a kompromisszumokat, de egyetértek, talán lehetetlen ezzel kapcsolatosan megoldást találni a közel jövőben a szavazásig, de üdvözlöm Bauer asszony eddigi munkáját. Kárnor úr, nem? Nem szükséges. Bauer asszony, átadom a szót, hogy zárja le ezt a vitát. Itt eh, két kompromisszumos eh, módosítás van 113-ból, és meglátjuk, hogy a megvalósítást illetően mit tud még ön tenni egy kicsit többet. Öné a szó. szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy Stefan Hughes teljesen pontosan jellemezte a helyzetet. Két irányban mennek a módosító indítványok, és ezeket rettenetes nehéz összeházasítani. Amit lehetett, azt az adott pillanatban, az adott helyzetben megtettem. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a, a még rendelkezésre álló időt nem próbáljuk kihasználni arra, hogy, hogy keressünk még megoldásokat. Nagyon szívesen találkozom Józúrral is, nagyon értelmes, okos beszélgetésünk volt a, a javaslatot illetően. A három és fél tonnás téma, tehát hogy alá menjünk, vagy, vagy megtartsuk ezt a témát, E, ezt a határt, ez is megosztja a bizottságunkat. Jöttek olyan javaslatok is, hogy nem szabad alá mennünk, jöttek olyan javaslatok is nyilvánvalóan, hogy menjünk alá. E, itt is nyilvánvalóan dönteni fog kelleni. E, én ma inkább afele hajlok, hogy nem a mi dolgunk, nem ennek a bizottságnak a feladata, hogy hogy végigvegye azt a, azt a sok jogszabályt, ami mind a három és fél tonnára vonatkozik, valószínű ezt rá fog kellenünk hagyni a, a közlekedési bizottságra, mert elsősorban az ő feladatuk, hogy a közlekedés biztonsággal foglalkozzanak. Egy dolgot szeretnék még leszögezni, ugyanaz önök, önök dossziéjában ott van a foglalkoztatási bizottság javaslata, a véleményre, de a, foglalkoz, a közlekedési bizottság nem fogadott el semmilyen véleményt. Tehát az a, az a ö, ö, szöveg, ami az önök fájljában van, az egy nem elfogadott szöveg, az egy draft szöveg, és a, a, a közlekedési bizottság, ez is mutatja, hogy milyen nehéz a helyzet, nem fogadott el semmilyen véleményt. Köszönöm szépen. Très bien, je vous remercie. Donc... Köszönöm. És ami ezt a dossziét illeti, a szavazás az áprilisi ülésen lesz, április 28, és majd addig még meglátjuk, hogy mennyire lehetséges közeledni az előadónk véleményéhez. Öt percünk van a szavazás előtt, Lambert asszony és Vinkevics asszony nincsenek itt, pedig ígérték, hogy itt lesznek. Azért Szarkász úrnak megadom a szót azért, hogy a tegnapi vitát lezárja. De ezelőtt, igen, igen, nem felejtettem el önöket, önt, tudom, hogy itt van a bizottság, meghallgatjuk a véleményüket, és nagyon szívesen átadom a szót a bizottság képviselőjének, Olivier Telnek, aki el fogja nekünk mondani, mi a véleményük. Köszönöm, rövid leszek. Először is Szarkász úrnak szeretném megköszönni a véleménytervezetét. A bizottság mindenképpen osztja azt a véleményt, hogy az első olvasatra szükség van, megvalósítható ez, hogyha a szükséges kompromisszumok megszületnek, ami az egyelő bánásmódot illeti mivel tegnap szó volt a bizottság eredeti véleményéről, álláspontjáról, Szerintem, és most csak feltételes módban beszélek, a 12-es módosítással nem lesz gondunk, hiszen az nagyon fontos a az előadó számára, ami a 8-as és a 4-es illeti szerintünk technikai megoldások lehetségesek. Ami nehéz, az a 13-as módosítása, szociális jogok jelezném, hogy a bizottság javaslata nem ugyanaz, mint amit az előadó szeretett volna látni a bizottság álláspontját illetően. A jelenlegi helyzet nem kielégítő, és ami ezt a helyzetet illeti, a bizottság javaslata már előrelépés, sok garanciát tartalmaz a vendégmunkásokkal kapcsolatosan, a bevándorlókkal kapcsolatosan, ez már a jelenlegi helyzetet jobban tükrözi, és ez a kompromisszum gyümölcse, vagyis az egyenlő bánásmód felé szeretnénk elmozdulni. Vannak itt költségvetési és pénzügyi kényszerítő körülmények is a tagállamokban, és ezekkel is számot kell vetni a nehéz problémát a következőképpen lehetne megoldani. Igen, komplex ez a helyzet. Egyes tagállamokban van a jog a társadalombiztosítási hozzájáruláson alapszik máshol az állandó helyen. Vannak államok, amelyek azt mondják, hogy túl messzire megyünk, hiszen a TB járulék fizetés a az állandó lakhelyel kapcsolatos de azt az üzenetet szeretném közvetíteni, elnök asszony, hogy arra törekedtünk, találjunk itt kompromisszumot a társ jogalkotók között. Nem szabad elfelejteni, hogy az Európai Tanács 2013-14-re mandátumot adott nekünk, értékeljük újra a helyzetet, és egy immigrációs kódexet, bevándorlási kódexet dolgozunk ki, tehát az irányelv értelmében egyes tagállamok messzebbre is elmehetnek, átértékelhetjük a helyzetet mindenképpen a jövőben is, azért, hogy konszolidáljuk a helyzetet és javítsuk. Ezt az üzenetet szerettem volna önöknek közvetíteni ebben a stádiumban. Köszönöm. Lambert asszony nincs, Finkevics, asszony sincs, így a, átadom a szót az előadónak. Köszönöm, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy először is megköszönjem a bizottság képviselőjének a nagyon fontos dokumentummal való összefoglalóját. Úgy gondolom, hogy a 13-as módosító indítványal is sikerül a következő napokban hasonlóan előre haladnunk. Most nem lenne semmi kifogásom az ellen, hogy megértsem bizonyos tagállamok fenntartásait, hiszen valóban vannak nehézségek talán az én módosítómmal, talán az, hogy ez egy olyan jogterület, amely meghaladja a tartózkodási jog kérdését. Hogyha valami jobbat találhatnánk, akkor annak örülnék. Nem volt az a szándékom, hogy kiterjesszem ezt a jogot, és a szubszidiaritás elvét sértsem. Tehát a nemzeti társadalombiztosítási rendszerek rendszereket nem is akarom érinteni. Csak azt szeretném, hogyha a diszkrimináció mentesség elve valóban ott kapjon gyökeret, ahol, eh, ahol arra szükség van. A más, ahol más eh, irányelvekben is mondjuk van, azok alapján talán valahol kimondhatjuk, hogy, hogy szabályozhatjuk ezeket, hogyha ez a jogi eszköz adott esetben már rend, rendelkezésre áll, és talán a következő napokban ezt lehetne ellenőrizni is. Úgyhogy szeretném Reának és a finn kollégának is válaszként azt mondani, akik tegnap érintették ezt, hogy ez az irányelv, ahogy a bizottság, a, dokument, a bizottság dokumentumában is megvan, nem módosítja a jogok tartalmát. Továbbra is ez a tagállamok szuverenitása alapján a saját hatáskörük. De az az, az az egyén, aki egy tagállamban dolgozik és tartózkodik, ugyanazon jogokkal kell, hogy rendelkezzen, mint az azonos feltételek mellett dolgozó kollégája, aki annak a tagállamnak a az állampolgára vagy a lakosa. Ez a cél pusztán. És szeretném, hogy az egyenlő bánásmód elvét hangsúlyozhatnánk. Hogyha a tagállamoknak lehetősége van arra, hogy ezen irányelv hatájából a szociális jogoknál kivételt fogalmazzanak meg, akkor az nyilvánvalóan a munkanélküliséggel kapcsolatban előrépést jelentene. De ami a családvédelmet illeti, vagy a lakhatás jogát, vagy a munkajogokat, nos, ezzel kapcsolatban nem szabad semmit korlátoznunk pusztán azért, ha valaki munkanélkülivé válik, hiszen ez alapvető egyéni jog. Az irányelve megpróbáltam tehát egy olyan irányelvet, egy olyan, egy, egy olyan megfogalmazást megfogalmazni, amely javító hatással van. Meg kell néznünk, legalábbis arra fel kell hívni a figyelmet, hogy a jelenlegi helyzetet korrigálják. Köszönöm, azt javaslom, hogy ennyiben maradjunk ezt a szügyet ügyet illetően, ezt a dossziét illetően, és a következő lépések a módosítások leadását jelenti, március 24-re, hogy megállapodtunk az előadóval, és attól fogva vitát fogunk folytatni, ezt követően a módosításokról, nem? Más van az én papíromon, mondja az elnökasszony. Április 27-én lesz a vita, és 28-án lesz a szavazás. Ez soha nem ideális a vita szempontjából, de figyelembe véve az igen zsúfolt programunkat, kívánatos, hogy elfogadjuk ezt a szöveget. Most pedig átérünk a szavazásra, és a 11-es pontnál kezdjük, mégpedig Bastos asszony jelentését, Európai Regionális Fejlesztési Alappal kapcsolatos rendelkezések. Tegnap találkoztam Danita Hübner asszonynal, és elmondtam neki, hogy a jó együttműködés szellemében a két bizottság között nagyon fontos, hogy ők is számot vessenek a mi módosításainkkal, amelyek a véleményben vannak, és a kritikus ponttal nem foglalkoztunk, mivel azok tették volna a vitát, hogy reméljük, hogy sikerül a mi bizottságunk véleményét is tükrözni az 1 pont es 1-es cikk 4-es pont, 15-ös, ki van mellette, Schröter asszony módosítása. Ellene. Elfogadva 16-os, Kosszász úr tehát az elsőt nem fogadtuk el. Következő mellette ellene elfogadva, 17-es Petőasszony mellette ellene ellene. Úgy látom, hogy ezt eh, elutasították. Ki van mellette? Elektronikus szavazás. Mindenkinek megvan a kártyája? Figueredo asszony és én nem rendelkezünk a kártyával, de beszámítjuk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Várjuk, megvárjuk az alelnököt, kedvenc alelnökünket. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 19 mellette, 13 ellene, elfogadva. 18-as, Krető asszony, Handel úr nincs itt a kártyája, de ez nem fogja megváltoztatni a szavazás eredményét. Krető asszony 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es Schröter asszony mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, 19-es módosítás. Megnyitom a szavazás, Figredo asszony, tartózkodik. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 21 Elene 11 mellette, elutasítva a kártúr. Elnézést, nincs nálam a kártyám. Akkor kérem, hogy jelezze nekem az álláspontját. 20-as, asszony, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosítás, előadó módosítással törlés mellette, ellen eltartózkodás elfogadva, 21-es Szipel asszonyé mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-23 egyforma mellette, elfogadva, 24-25-ös ugyanaz a szerző, ugyanaz a szöveg, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes preambula bekezdés után eh, szóbeli módosítás, ezt írásban kihozottak, kilences javított módosítás, mellette ellene tartózkodás elfogadva, az egyes után Göncasszony módosítása elfogadva, kettes preambulum bekezdés hatos módosítás. Tehát kettes preambulum bekezdés hatos módosítás, Göncasszony mellette ellene tartózkodás elfogadva, Hetes, Szipel asszony mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, nyolcas, Bizzotó asszony mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes kiesik, tízes, Bizotó asszony mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Kettes módosítás. Az előadói egyes preambuló bekezdés mellette ellen eltartózkodás elfogadva, 12-es Messner mellette ellen eltartózkodás elfogadva, 3-as előadó módosítása ez kiesik. 11-es szipelasszonyi, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as szipelasszony mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kiesik, tártalan, nem, 14-es nem esik ki, úgyhogy erről szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egész szöveget elektronikus szavazásra bocsátom. Clark úr, szavaz? Ellene. Kettő ellene. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 32 mellette, kettő ellene és egy tartózkodás. Szerintem gratulálhatunk Bessos asszonynak. Bravo! Most pedig következő főleg egy vélemény. Krisztensen eh, úr 12-es pont eh, kereskedelmi könyvre és az újra értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, ez a Szekon szövege, 14-es elfogadva, 15 elfogadva, 16 mellette ellen elfogadva, 17 előadói mellette. Igen, akkor egy kicsit lassabban fogom ezt most csinálni. 17-es jelentéstevő mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 18, ugyanattól a jelentéstevőtől. 18-as. Mellette Elmer úr. Elnök úr, talán rosszul jött nálunk a fordítás. Igen, de hogyha... Jó, akkor javítom, elnézést. 18-as módosító mellette. 18-as módosító mellette ellene. Elmer ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 53-as Thomas Mantól mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 19-es kiesik. 54-es mellette. Mellene. Tartózkodik. Elutasítva. 20-as jelentéstevőtől mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. 21-es jelentéstevőtől mellette ellene, tartózkodik, elfogadva. 22-es, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 55-ös. Erik Zimmer, mellette. 53-at mondott ez, de 55-ös. Mellette, ellene, tartózkodik, visszautasítva. 23-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva 56-os Löjrik Zimmer tollából mellette. Ellene tartózkodik elfogadva. 24-es módosító ö, okafogyott. 57-es mellette. Ellene. Ez nem világos. 57-es mellette. Elektronikusan szavazunk. Clark úr, hogyan szavaz? Figueredo asszony, mellette. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 24 mellette szavaztak. 25-en mellette szavaztak, 13-an ellene szavaztak, így elfogadtuk az 57-est. 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 58-as módosító. Ötvennyolcas módosító mellette, Deli asszonytól. Ellene, tartózkodik, elutasítva. 26-os módosító. Mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 59-es Deli asszonytól mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 60 Lőhelyrik és Zimmertől mellette, mell ellene, tartózkodik, elfogadva. 27-es a jelentéstevőtől, A 27-es oka fogyottá válik, 28-as a jelentéstevőtől mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 29-es mellette ellene, a 29 ellen tartózkodik, elutasítva. 61-es. Lőárik és Zimmer tollából mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 62-es. Deli asszonytól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 30-as jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 63-as Deli asszonytól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31-es előadótól mellette ellene Ellenőrizzük. 31-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, Clark úr. Clark úr, úr ellene van? Igen, hangzik a válasz. Tehát 29-en mellette szavaztak, 9 ellene, így világosan elfogadtuk a, módos, a módosítót. 64-es. Popakisztó mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 65-ös Deli asszonytól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most már áttérünk a 32-es módosítóra a jelentéstevőtől mellette. Ellene tartózkodik, elfogadva. 66-os. 66-os Deli asszonytól mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. A 33-as módosítóval kapcsolatban egy szóbeli módosítót terjesztettek be, amely a következő módon olvasható. Credit institution shall, shall helyett should. Tehát igazából nem a shall, hanem a should establish a remuneration committee-ként kell olvasnunk. A should kifejezéssel kell a módosítót elfogadnunk. 33-as, e, így módosított mellette ellene tartózkodik elfogadva. 34-es jelentéstevőtől mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 35-ös mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 35-ös módosítót. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 18-an ellene, a módosítót, a 35-ös módosítót elfogadtuk két ö, mellettével. 67-es Deli asszonytól mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 36-os jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 37-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 39-es mellette ellene Ellenőrizzük. 39-esnek megnyitom a szavazást, Clark úr. Ellene, Figueredum asszony mellette. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 18-an ellene. Elfogadtuk ugyanolyan többséggel, mint az előbb. 68-as, Deli asszonytól. Ö, okafogyott egyes a jelentéstevőtől a vizákról, vízumokról. Elfogadtuk kettes a 40-es Thomas Mantól kettes és 40-es együtt, mellette ellene tartózkodik elfogadva. Hármas a jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes preambulum. Most egy kompromisszumos módosítóról van szó, amelyet négy öt frakció terjesztett be. Azért tájékoztatom önöket arról, hogy egy szóbeli módosítót is kaptunk, beterjesztették ezt a szóbeli módosító indítványt, felolvasom. Credit institutions and investment firms of a significant size should set up internal independent remuneration committees as part of their governance structure. Ide pontot helyezünk, remuneration committees és a többi így hangzik a szóbeli módosító. Van-e módosító? Úgy látszik, hogy nem. Tehát a kompromisszumos módosítót imódon mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A többi módosító okafogyott, az ötössel kapcsolatban 44-es Löárik és Zimmer tollából mellette ellen tartózkodik, elutasítottuk. 45-ös módosító Thomas Mantól, egy szóbeli módosító indítványjal, amely beilleszti a szövegbe, a szöveg végébe, justifying the payment of deferred variable remuneration, for example, by the use of the EFQM. Hát nem tudom, hogy mi az EFQM, de gondolom, hogy ez így jól van, ki van mellette. Előadó, tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, az IFQM után ugye pont van, és ez egy modell. És mi az M? Az a modell? Igen, de akkor, akkor mi lenne, hogyha csak azt írnánk, hogy mi a teljes neve? Jó, ne a rövidítést. És akkor a zárójelbe tesszük az EFQM rövidítést, és mindenki érteni fogja. Elmeró. Hogyha szóbeli módosítások vannak, nem mondaná el eh, valaki nekünk, hogy egyáltalán mit jelentenek ezek a szavak? Előadó, el tudnám mondani, hogy miről is van szó? A tiszta igazságot szeretnénk hallani erről az F EFQM-ről. It's a model which can be used. Ez egy olyan modell, amelyet akkor használjunk, amikor a vállalat szociális felelősségét vizsgáljuk, és a hosszú távú célokat vizsgáljuk. A kérdés az, hogy miért? Ugyanaz miatt aggódom én is, Elmer úr, mint ön. Tehát jól értettük, ha jól értettük, hogy az M az a modell. Rendben. Az M az a modell. Akkor elképzelem, hogy az E az ekvivalent, az F. Hát az F, mhm. mi lehet az F? Ez itt a kérdés. El tudom én képzelni, képzelőröm az van, de azért ennyire nagy még sincs. Nem, nem, nem. Quality Management Model. Voilà! Hát ez az F, EFQM. Végre megfejtettük a nagy rejtvényt, és azt gondolom, hogy mindenki boldog ma már, hogy ki tudtuk bontani ezt a rövidítést a szóbeli módosítóval kapcsolatban senki nincs ellene, tehát akkor a, mm, kifejezetten ezzel az utalással fogjuk kiegészíteni a 45-ös módosítót. Ki van a 45-ös módosító mellett? Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Egy EFQM-mel plusz modellel. Így már tiszta a dolog. Ötös módosító jelentés tévőtolléból a 46-os deli is okafogyottak, úgyhogy az ötös ös módosítóval kapcsolatban egy B kompromisszumos módosítót három frakció terjesztett be, mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodik. Elutasítottuk. Önök nem látják, de fantasztikus, amit ott hátul látok. Úgyhogy a B-vel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Clark úr, ellene, Figueredo asszony, el, mellette. Mindenki tudott szavazni, lezárom a szavazást. 15-en mellette, 23-an ellene, tehát nem fogadtuk el a B kompromisszumos. 45, 47-es új 47-es módosító mellett kiszavaz? Ellene? tartózkodik el, elutasítva 48-as Deli asszony tollából, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Az ötös preambulum után a hetes módosító jelentéstevő ki van mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. C. Kompromisszumos három frakció tollából. Az ötös mellette ellene tartózkodik, a C kompromisszumost elfogadtuk. Most áttérünk a 49-es módosítóra, kiszabad mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as jelentéstevő módosítő, ez mellette ellene tartózkodik, elfogadva. D kompromisszumos módosító 5 frakció tollából mellette kiszavaz ellene tartózkodik elfogadva. Tízes jelentéstevő módosítója mellette ellene tartózkodik elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik elfogadva. 12-es preambulum E kompromisszumos 5, 5 frakciótól mellette ellene tartózkodik elfogadva. 26-os, 13-as módosító mellette ellene. Ki van mellette a 13-as módosítónak? Ellene tartózkodik, világos elfogadtuk. Most a teljes szöveget elektronikus módon szavazzuk. Clark úr. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 35 emellette szavaztak, 4 ellenes, senki nem tartózkodott. Azt hiszem, hogy, ja, hogy gratulálhatunk az előadónknak. Most áttérünk a Lőjári Kur féle jelentésre. Très bien. Alors, au paragraphe... Ami az egyes bekezdést illeti, egy kompromisszumos módosítót terjesztettek be négy csoport részéről. Ki szavaz mellette? A B kompromisszumról. Ezt azelőtt kellett volna megtenni, amikor megkezdjük. Ki szavaz a B kompromisszum mellett? Ellene? Tartózkodik? Elfogadtuk. Linnul. Linnasszony. Igen, valóban nehezek voltak ezek a kompromisszumok. Későn kaptuk meg, csak franciául, úgyhogy igazából én tartózkodni fogok, mert nem volt lehetőségünk arra, hogy megvizsgáljuk, nem tudjuk, hogy a szöveg mit tartalmaz, és nagyon nehéz így dolgozni vele. Hebja. Nagyszerű. Tudomásul vettük. Módosító C második bekezdésről. Ki van mellette, ki szavaz mellette? C kompromisszum ellene tartózkodik elfogadva. Második bekezdés 16-os konferátitól mellette ellene tartózkodik elutasítva. 17-es módosító konferátitól. Nem, a 16-ost ellenőrizzük. 16-os Clark úr. Figueredo asszony. Hát, nem vagyunk igazán eredetiek ma reggel. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Morán asszony nem ért egyet? Nem. <laughs> Tévedett a szavazásánál, de megértettem, lezárom a szavazást. 18 a mellette, 22-en ellene szavaztak, úgyhogy Koferáti úr 16-os módosítét nem fogadtuk el. Hármas bekezdés, kompromisszumos D mondta az elnök asszony az imént, a 16-osra utalt. Hármas bekezdés, D kompromisszumos, módosító, négy frakciótól kiszavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk a D kompromisszumost. Most akkor áttérünk a 11-es módosítóra amelyet Deli asszony terjesztett be. Ezt most ezt most igazából csak a harmadik részében kell megszavaznunk Deli asszonynak, mert az kompatibilis a módosító javaslat azzal a kompromisszummal, amely a D kompromisszumos. Úgyhogy felolvasom, miről van szó magát a szövét, szöveget pontosan, ha rátalálok. Miről is van szó? Azért olvasom fel, hogy világos legyen mindenki számára, hogy miről is van szó. Melyik részről kell szavaznunk? Az kéri, hogy azok a vállalatok, leányvállalatok, amelyek nem kooperatív területen föntartják a leányvállalatékat, azokat szankcionálják súlyosan, például oly módon, hogy megtiltják számokra, hogy tagállami támogatást kapjanak, vagy az EU-tól támogatást kapjanak ki ö, ért egyet a, a D kompromisszumba való beillesztésével ennek a szövegrésznek. Deli asszony 11-esét beillesztjük a kompromisszumba. Ellete, ellene tartózkodik. A 11-es módosítót elutasítottuk. Aztán a hármas bekezdéssel kapcsolatban E kompromisszumot négy frakció adott terjesztett be mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 29-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 30-as kompatibilis mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Ötös bekezdés 31-es lőerék mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 32-es módosító Deli mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Hatos bekezdés 33-as módosító, amely egy törlési módosító, mellette kiszavaz a 33-asnak. Ellene Ellenőrizzük a 33-as módosítót. Megnyitom a szavazást, Clark úr ellene, Figueredo asszony ellene, én is ellene vagyok. Lezárom a szavazást, 23-an mellette, 17-en ellene szavaztak, a módosítót, a 33-as módosítót elfogadtuk. Aztán a 6-os bekezdés után a 36-os mellette kiszavaz a 36-osnak. Ellene tartózkodik, elfogadva. 7-es bekezdés 37-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 38-as kompatibilis, ki van mellette, ellene tartózkodik, 38 as elfogadtuk, 8-as bekezdés 39-es módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítva 40-es Koferáti úrtól mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 41-es módosító Badassar és Meissner úrtól mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. 9-es bekezdés 42-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadva negyvenmos as módosító Reinertől mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 44-es Deli asszonytól mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 45-ös Sógor Csaba részéről mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 46-os Sógortól mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 1-es, 2 -es. közösen szavazunk róla, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. B komprom, A, A kompromisszumos, a B ö, mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most még mindig a B preambulum bekezdésről. És most a nyolcas módosító szipel mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Kilences kompatibilis mellette ellene tartózkodik, elfogadva. E, preambulum bekezdés, tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Most magát a véleményt elektronikusan szavazzuk meg. Megnyitom a szavazást, Clark úr, Figueredo, asszony, Mindenkit szavazott? Mindenkit szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en mellette szavaztak, 4-en ellene, 5-en tartózkodtak. Gratulálunk az előadónknak, Löjerik úrnak. Most akkor áttérünk az utolsó szavazásra ma délelőtt. Itt Koferáti úrról van szó, megint csak arról, hogy az államháztartás hosszú távú fenntarthatóság és, és a gazdaság élenkítés olyan történik. Első bekezdés, egy kompromisszumos módosító A, amit ki van mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes bekezdés, ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Előadó úr, tessék, öné a szó. Ami az ALDE frakciót illeti, azt kérte tőlem az ALDE frakció, hogy külön szavazzunk előre a módosításról. Én nem vagyok ellene, úgyhogy nyugodtan szavazhatunk külön erről a módosítóról. Megmondom majd, hogy hol van különbség. Melyik módosítóról szólt az előadó, kérdezi az elnökasszony. Magáról az első részéről beszélek tehát akkor részenként szavazzunk az ötös módosítóról? Rendben. Akkor így teszünk. Válasz, előadó válaszom. Nem, nem. Nem az egész módosítóról szavazunk most, viszont én persze a külön szavazás ellen sem vagyok. Elnök asszony. Utalna rá világosan előadór, hogy hol kell ö, meghúzni a vonalat, hol kell külön választani a szöveget. Ezt kérném, hogy pontosítsa. Az első pont, ott érne véget azzal a mondattal, bizonyos tartós munkanélküliségi rátáig Pont. Ez az első rész. Második rész pedig a tényre utalunk, hogy a szociális államok így és így. Akárhogyan is, én magára a módosítóra pozitívan bólintok rá, de e, nem látom e, okát, hogy miért ne szavazhatnánk részenként erről az egy módosítóról, nyugodtan szavazunk részenként. Rendben, mondja az elnök asszony. Akkor most szavazunk. Külön szavazunk. Már pedig külön szavazunk az első rész, hogy egyenlőre törékeny a gazdasági fellendülés, munkanélküliség, mindaddig, amíg azt mondjuk, hogy jelentősen és tartósan. Ki szavaz mellett ennek az első résznek? Részenként szavazunk ellene, tartózkodik az első rész, tehát elfogadtuk. Most akkor a második részről szavazunk, a szöveg további részéről kihangsúlyozunk egészen a gazdasági felendülésig, kiszavaz mellette? Ellene? A második részt szintén elfogadtuk. Most hatos módosító Figeredo asszonytól mellette? Ellene tartózkodik, elutasítjuk. Hetes mellette? Ellene tartózkodik, elutasítva. Most szavazunk a nyolcas módosítóról, amely egy ö, al részt bevezet, a nyolcas mellett ellene ö, tartózkodik elfogadva. Második bekezdés, most egy ö, kompromisszumos módosítóról van szó, B, amelyet az előadó ö, mellette el, ellene tartózkodik elfog, elfogadva. Hármas bekezdés, kompromissz, C kompromisszumos mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a C Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 18-an ellene, kettő tartózkodás mellett a kompromisszumos C módosítót elfogadtuk. Most hármas bekezdés, 16-os módosító mellett kiszavaz. Ellene. Ez nem világos. 16-os módosító, elektronikusan szavazunk. Clark úr, mellette szavaz. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20, 24-en mellette, 13-an ellene, 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 4-es bekezdés D kompromisszumos mellette, ellene tartózkodik. Elfogadva. Négyes bekezdés, 21-es módosító mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 22-es bekezdés, egy al rész mellette ellene tartózkodik elfogadva. ő az E kompromisszumos mellett ellene tartózkodik, elutasítva. Most a 23-as módosító mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik, Elfogadva. 24-es módosító kompatibilis, 24-es mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik, elutasítva. 5-ös bekezdés 25-ös módosító mellett kiszavaz. Ellene tartózkodik, elfogadva. 6-os bekezdés 26-os Figueredo mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 28-as módosító kompatibilis, mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. 29-es módosító alcím mellette ellene tartózkodik elfogadva. Kompromisszumos módosító F jelentéstevőtől mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik, ellenőrizzük a szavazást. Figyeredő asszony. Clark úr ellene van. Mindenki szavazott, a szavazást lezárom. 18-an mellette, 19-en ellene, három tartózkodás mellett elutasítottuk az F-et. 30-as módosító Lopé Fontenyétól mellette, ellene, ellenőrizzük a 30-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A gép gyorsabb volt, mint én. 23-an mellette szavaztak, 17-en ellene. Fontányi módosítóját elfogadtuk. Ha jól hallottam, a többi módosító kompatibilis, akkor szavazzunk, nem tudom mit, de ez majd a végén 31-es mellette szavaz Ellene. Tartózkodik elutasítva. 32-es lény asszonytól mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. 33-as mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. Aztán Ellenőrizzük. Ellenőrizzük. A 33-as módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 21-en mellette szavaztak, 20 ellene, elfogadtuk a 33-as, egy szavazati többséggel. 7-es bekezdés, 34-es módosító mellett ellene tartózkodik, elfogadva. Nyolcas bekezdés, 35-ös Figueredo mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 36-os módosító, Ori és Zsazdovieszka asszonytól. Egy szóbeli módosítóval kiszavaz mellette, ellene tartózkodik, elfogadva. Aztán 8-as bekezdés, 37-es módosító mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadva. 8-as 38-as Figueredo féle mellette ellene tartózkodik elutasítva, 39-es Lope mellette ellene tartózkodik elfogadva. 40-es módosító Linna asszonytól kompatibilis, ki szavaz mellett ellene tartozik, elfogadom. Most magát a szöveget elektronikus módon ö, ö, szavazással megnyitom a szavazást. Clark úr ellene Figueredo asszony tartózkodik, Lezárom a szavazást. 34-en mellette, 5-en ellene, két tartózkodással gratulálunk az előadónknak. Most pedig a napi rendünk 15-ös pontjához érkeztünk és átadom az elnöklést Linne asszonynak, a lelnökünknek, aki bevezeti ezt a vitát. Yes, now, now we're going to move to the study. Uh... Most áttérünk a tanulmányra. Azért kértük ezt a tanulmányt, hogy a szociális ügyek problémáját, programját értékeljük. Ez a 90-es évek végén indult, és megnéztük azt is, hogy ez hogyan járult hozzá a szociális fellépés programjához és az ezzel kapcsolatos akciókhoz. Átadom a szót a tanulmány készítőjének 15 perce van erre. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm eh, a lehetőséget. Igen, hálás vagyok azért, hogy itt a foglalkoztatási bizottságban beszámolhatok a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején folytatott szociális menetrenddel kapcsolatos elemzésünk ismertetésére. Itt van kollégám, kolléganőm Barbara és kollégám Michael, aki Németországban, Bonnban dolgozik. az Izánál. Dián is elérhetők a, az előadás részletei. Kérem, mondja az elnök azt, hogy azokat, akik nem kívánják követni az előadást, hogy távozzanak a teremből. Előadó. Azt hiszem, hogy önök mindannyian ismerik ezt a tanulmányt, ennek a tartalmát ki is osztottuk, és ezt az önök figyelmébe ajánljuk. Szeretnénk beszámolni a legfontosabb eredményekről, arról, hogy milyen következtetésre jutottunk itt a szociális menetrendet illetően. Alapvetően öt fő következtetést vontunk le, és öt részből áll ez az előadást. Először az összefüggések, a tanulmány célja, az EU szociálpolitikája, a helyzetfelmérés, a parlament befolyása, a Lisszaboni stratégia és a szociális menetrendek, valamint konklúziók és javaslatok. A tanulmány fő célja az volt, hogy az Európai Parlament szerepének kiemelésével a szociálpolitikai kérdésekre támaszkodjunk, különösen a 2000, 2005 és 2008-as évek szociális programjai alapján. Az európai szociális programok eredményeit vizsgáltuk meg, és az Európai Parlament a tanácssal, a bizottsággal és a szociális partnerekkel működött ebben együtt megvizsgálták, hogy milyen akadályok, milyen nehézségek merültek fel. Szeretném a figyelmüket felhívni a szétosztott ábrákkal néhány elemre. Át szeretnénk tekinteni röviden a kutatás főbb elemeit, a 90-es évek második felétől től a 2000-es éveken keresztül megvizsgáltuk az európai szociálpolitikát, amely már meglévő jogszabályokra építő, alakuló folyamat volt. Puha törvények és a nyílt koordinációs módszerre erősödését figyelhettük meg. A jogalkotói rész az szűkült, de az EU szociálpolitikájának egészen a közelmúltig tematikus szakaszai is voltak. A jelentés igen részletes, és beszámol a jogalkotói és az úgynevezett puha törvénykezési kezdeményezésekről a 2002 2005 ös szociálpolitikai program alapján és a 2008-as alap, felülvizsgált alapján. A jogalkotói tevékenység elsősorban 2000 és 2005 között volt erőteljes, az öt alapvető prioritás környékén találtuk ezt meg a, a Lisszaboni stratégia félidős áttekintésének előkészítése volt az első prioritás, a, a teljes foglalkoztatás és a munkaminősége, a szociálpolitika minősége, munkaügyi kapcsolatok és végül pedig a nemzetközi együttműködés vált egyre fontosabbá. A beszélgetések és a kutatás alapján is azt találtuk, hogy a jogalkotás és a szociálpolitika 2005 után nehezebbé vált. Egyre erősödött az Európai Tanácson belül a heterogenitás elsősorban, és ez megnehezítette az előrehaladást. De az Európai Parlament befolyása is jelentősen, jelentősebbé vált néhány alapvető jogalkotásban, mint például az Európai Szolgáltatói Irányelv. A legutóbbi a bizottság által megújított szociális program egy még szélesebb teret enged az európai szintű lépéseknek a, a szociális valóság változásának figyelembevételével, és a a puha törvények és a nyílt, a nyílt koordinációs módszer eh, előre lépésével. A, taná, a tanulmány első részének eh, végén tehát összefoglaljuk azt, hogy mi az, amit elértünk az elmúlt 10-15 év során. Egyértelmű, hogy a jogalkotói tevékenység egyre heterogénebbé vált, a tanács miatt, és különösen az újabb bővítések miatt a jogszabályi összetétele, a jogszabályok elfogadásának útjában újabb nehézségek álltak, és ezért a meglévő rendelkezések fenntartása is külön célnak tekinthető. A tanulmányok azt mutatták, hogy vannak olyan kérdések, amelyek már idő egy ideje függőben vannak, mint a munkaidő irányelv áttekintése, vagy pedig a kihelyezett munkavállalók irányelvének módosítása vagy tisztázása. Tulajdonképpen az Európai Tanácsot és a Bizottságot mindez arra ösztönzi, hogy e területen többet tegyen, de a bizottság egyenlőre nem volt hajlandó arra, hogy olyan jogalkotói folyamatokat indítson el, amelyben a tanácssal szemben kellene véleményét érvényesíteni. Végül tehát a már meglévő EU jogszabályok finomítása is egy jelentős tevékenységi terület volt, sőt egyre fontosabbá vált. Ebben az Európai Parlament is fontos szerepet játszik, de a bizottság is nagyobb mértékben kíván a korábbiaknál erre figyelni. A kollégákkal együtt kiderült a kutatás során, hogy lényeges előrelépés van a, kihelye, a kölcsönmunkavállalók irányelvével kapcsolatban, és az Európai Üzemi Tanács áttekintett változatának kapcsolatban is. Összességét tekintve tehát úgy gondolom, hogy a szociális partnerek számára ez jelentős áttörés. A az EU szociálpolitikában a jogalkotói rész összességét tekintve szűkült. Egyrészt ugye kevesebb jogszabályok voltak, azzal együtt, hogy a lefedési terület az növekedett az elmúlt időszakban. A kilencedik oldalon találják azokat a kérdéseket, amelyek függőben vannak, vagy talán nem megoldott kérdések még, és amelyek további jogalkotói intézkedéseket igényelnek a, az új parlamenti mandátum időszak alatt a munkaidő irányelvez, aztán volt némi fejlődés a kollektív elbocsátások és a vállalatátadásokra vonatkozó irányelv módosításán. A foglalkozási nyugdíjak átvihetőségével vagy kapcsolatban is jelentős munka vár még és a régi kihelyezett munkavállaló irányelvet tisztázni kell. Ugye a réginek az értelmezése nagyon fontos, jelenleg a bíróság előtt van. A határon átnyúló egészségügyi ellátásban a betegek jogairól kell dönteni, de előre lépés volt a közelmúltban, a múlt héten a szülői szabadsággal kapcsolatban. Több kérdés volt ezen kívül, amelyet a parlament a megújított szociális program keretében 2008-tól minimális normákat, minimális védelmet, új foglalkoztatási formákra vonatkozó szabályokat, az egyéni elbocsátásokra vonatkozó szabályokat kért, de ezekkel még nem foglalkoztak. Nem csak azt néztük, hogy mit volt eddig a múltban, hanem megnéztük a parlament szerepét is a kutatás keretében. Talán érdekli önöket az, hogy természetesen látszik, hogy a parlament egyre fontosabbá válik, egyre erőteljesebbé. Ez az elmúlt évtizedekben fokozatosan látható volt, a szerződés miatt is nyilvánvalóan. De a parlament szerepe mégis eltér a különböző szakpolitikai területek között és a különböző eszközök között is, hogyha a jogalkotói, akció, jogalkotói lépéseket nézzük, és mindazt a területet, ahol a parlament még kicsit marginálisabb szerepet játszik, vannak tehát különbségek. A jogalkotói tevékenységek természetesen jelentős és erőteljes lehetőséget, eszközt jelentenek a parlament kezében, de ez attól is függ, hogy mennyire hajlandó a bizottság jogalkotói indítványokat előterjeszteni. Ezért nagyon nehéz, ami nehéz az az, hogy a bizottságot erre rávegyék, különösen abban az esetekben, amikor egy-egy kérdést nem támogatnak. Kiderült továbbá, hogy az Európai Parlament alapvetően fontos és befolyásos, különösen akkor, hogyha a tagállami kormányok, illetve a szociális partnerek minél nagyobb számban támogatják őket. Ez nyilvánvaló volt a szolgáltatói irányelvnél, ahol a parlament részvétele jelentős volt, és sikeresen befolyásolták az irányelvet a végső elfogadott változat irányába de a nyílt koordinációs módszer és a szociális párbeszéden még egyelőre kívül maradt a parlament. De természetesen a jogalkotói aktikus sokon rajta hagyhatja a parlament a kezelábnyomát, különösen akkor, hogyha szövetségeseket talál nem csak a parlamenten belül, a különböző bizottságok közti vagy frakciók közti szövetségekre gondoltunk, hanem a parlamenten kívüli, mint a tanács, a tagállami kormányok, a bizottságok, a szociális partnerek, vagy a nagy közönség szélesebb értelemben. És fontos az is, hogy az előadók a bizottsággal és a tanács, tanácsal a munkájuk során egy párbeszédet indítsanak, és ebben megtárgyalják az összes olyan elemet, amelyet alapvetőnek tekintenek. A jelentés ezen kívül megvizsgálja a szociálpolitika szerepét a Lisszaboni stratégia keretében. Természetesen tudjuk, hogy van némi szem feszültség a Lisszaboni stratégia és a szociálpolitika célkitűzései között, bár mondhatjuk azt is, hogy alapvető ellentmondás nincs. Bár van, és vannak olyan területek, ahol kompromisszumra lehet jutni, amely nem szükségszerűen károsítja a szociális dimenziót. Tudjuk azt is, hogy a nemzeti szociális modellek igen eltérőek. A puha törvények és a nyílt koordinációs módszer megfelelő eszköznek bizonyultak arra, hogy ezt kezeljék, és hogy a tagállamokat egy közös orientáció felé irányítsák a foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika sőt akár a gazdaságpolitikák terén is. A nyílt koordinációs módszer véleményünk szerint egy megfelelő felfogás és a nemzeti jóléti államokat kellő irányba tudja terelni. De látni kell azt is, hogy most a jelenlegi válság jelentősen veszélyezteti ezt a folyamatot. Valószínűleg az EU 2020-as új programja is ennek hatása alatt lesz, ugye ezt idén fogjuk valószínűleg megkapni. Elképzelhető, hogy a régi eszközök finomítására, áttekintésére lesz szükség, annak érdekében, hogy erősíteni lehessen a szociális stratégiákat. Szeretném elmondani azt is, hogy a, bizottság, a e szakbizottság számára egy további projektet végzünk, amelyben elemezzük a szociálpolitika, munkaerőpolitika, stabilizáló hatását megpróbáljuk ennek keretében felmérni a költségek mellett a szociálpolitika, a munkaerőpolitika előnyeit is a válsághelyzetekben. Akkor, amikor a munkanélküliség valószínűleg növekszik, amikor új fenyegetés jelenik meg, ugye a tartós inaktivitás vagy tartós munkanélküliség az EU tagállamok egyre nagyobb részében. Végül pedig befejezésképpen néhány gondolatot foglaltunk össze, ötletet, amelyel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament hasznára lehetne. Először is egyetértünk azzal, hogy az Európai Parlament belső folyamatai nagyon fontosak. Az Európai Parlament mindig is akkor volt a legsikeresebb, amikor koherens volt a parlamenten belül, a frakciókon belül és a bizottságokon belül és bizottságok között. A másik fontos befolyásolási szint az EP számára az az, hogy a költségvetésről dönthet. Ez a hatáskör a szociálpolitikai célkitűzések felé ösztönzőleg hathat. A más szereplőkkel való koordináció alapvetően fontos sok lehetőséget látunk abban, hogy az Európai Parlament komolyabban, nagyobb érdemben részt vegyen a nyílt koordinációs módszer korai szakaszában is, különösen ha az Európai Bizottsággal intenzív párbeszédet indít erről. Az Európai Parlament pozícióját is erősíthetné ez a szociálpolitikai megfontolások korai szakasz, szakaszban való megfogalmazásában az európai közösséget arra lehetne ösztönözni, hogy e, olyan eljárásokat indítson, amelyet a parlament is e, elfogadhatónak tart. Természetesen a parlament által felvetett kérdéskörökben, és az Európai Parlament így a megerősített költségvetési hatáskörével további befolyást gyakorolhat. Ahogy már korábban is említettük, a szövetségek más érdekelt felekkel nagyon fontos eszköz lehet. És nagyon fontos kérdés az Európai Bizottsággal, tanácsal való munka kapcsolat, akár hivatalos, akár eh, nem hivatalos párbeszéd a tagállamokkal, nemzeti parlamentekkel, szociális parlamentekkel, és végül, de nem utolsó sorban a civil társadalommal, nem kormányzati szervekkel, mind fontos, hiszen ez sok kérdést előbbre vihet és erősítheti az RP szerepét is, különösen akkor, hogyha olyan kérdésről van szó, amely jelentős közfigyelmet is ér, ér, élvez. Az EU jogszabályok jövője jelen, nyilvánvalóan függ azoktól a kérdésektől is, amelyek még függőben vannak. Ezek közül tudom, hogy sok napi renden van, és tudom, hogy vannak olyan területek is, ahol jelentősebb előrelépéssel számolhatunk, mint másutt adott esetben. De, mint mondtam, a bizottsággal és a tanácssal való munkakapcsolat alapvetően szükséges ahhoz, hogy némely zsákutcákból kikerüljünk. A jelenlegi spanyol elnökség lekívánja zárni a szociális programot, ezért sok kérdés idén válik alapvetővé, és lesznek olyanok is, amelyek az új szociális program keretében újként jelennek meg. Ezeket az Európai Parlamentnek fontos, hogy már korai szakaszában öm, befolyásolhassa. Egy távolabbi orientáció keretében úgy találtuk, hogy nagyon fontos, hogyha, hogy meghatározzák a piaci alapelveket és a szociálpolitikai megfontolásokat, egymáshoz viszonyítva is és hogy megoldják az EU integrációs folyamatának belső feszültségeit. Ez azt igényli, hogy a szociálpolitikát eh, nagyobb mértékben hangsúlyozzák párhuzamosan a nemzeti biztosítékokkal olyan területeken, ahol a közszolgáltatásokat, szociális normákat mentesíteni kellene a piaci elvek irányítása alól. A szolgáltató irányelv pont ebbe az irányba mutatott a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelv is, és a, azok a kérdések is, amelyek az általános gazdasági érdekekre vonatkozó szociális szolgáltatások, azaz nyugdíj irányelv. A szociális és munkaügyi politikák gyakran mondják, a gazdaság dinamikájával konfliktusban állnak, gyengítik. De ezzel szemben azt látjuk, hogy a szociálpolitika konvergál. Egyrészt biztosítja a szociális kohéziót, másrészt pedig összeegyeztethető, sőt, akár támogathatja is a, gazdasági dinami, a gazdaság dinamizmusát. Egy növekvő és egyre integráltabb európai piacon rendkívül fontos lesz a minimális normák meghatározása. a nemzeti biztosítékok megalakítása annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a, a jogos szociális megfontolások megingatása. Az Európa 2020-as programja már a láthatáron, és ez az új stratégia, a Lisszaboni stratégia mentén a foglalkoztatás, teljes foglalkoztatás, készségalakítás és a szegénység csökkentésének erős hangsúlyozásával került megfogalmazása. Az irányítás döntő ebben, és a, az európai stratégia, és különösen az olyan irányítás, amely a nemzeti teljesítéseket az európai célok elérésében a nemzeti részarányt tudja garantálni. Az Európai Parlamentnek ennek során a szakpolitikai területek, az intézkedések koherens voltára kell figyelnie, és arra, hogy hitelesek legyenek a nemzeti vállalások. Mivel a szociálpolitika nem szükségszerűen mond ellent a gazdaságpolitikának, van lehetőség arra, hogy jövőorientált eh, szociál eh, fenntartható szociálpolitikai intézkedéseket hozzanak az oktatás, gyermekellátás, eh, rugalmas biztonság, aktivitás és mobilitás terén. Az Európai Parlament szerepe igen erős, befolyásolhatja és nyomon követheti a következő évtizedben az európai szociális párbeszédet, és megteheti ezt már a legkorábbi szakaszban is de természetesen fontos, hogy erősítse részvételét a nyílt koordinációs módszerben, és aktívan vegyen részt azokon a területeken is, amelyeket nem a jogszabályok, hanem a puha törvénykezés irányít. Végül pedig az Európai Parlament a fontos, hogy összekapcsolja a szociálpolitikai kritériumokat a, a költségvetési döntésekkel a parlamenti folyamaton belül a nemzeti parlamentekre való párbeszédre is figyelnie kell, különösen a válság idején, hiszen ilyenkor a szociálpolitika új legitimitást nyer. Úgy gondolom, hogy kiváló lehetőség van arra, hogy a jövőben fontos lépésekben lép, eh, jussanak előre. Köszönöm szépen. Mielőtt a képviselőknek adom meg a lehetőséget, hadd tegyek felé néhány kérdést. Költséghatékonyság elemzésről beszélt, szociálpolitikáról. Időben be, meg tudja határozni ennek a kereteit? A nyílt koordinációs módszert is gyakran említette. Hasznos lenne, hogyha kicsit elmondaná azt, hogy véleménye szerint hogyan lehetne ezt javítani. Sokan attól tartunk, hogy a nyílt ko- koordinációs módszer a szociálpolitikában tulajdonképpen nem fogja mindazt biztosítani, amit eddig elértünk. Meg kellene néznünk, hogy miért nem értük el a kitűző célokat, és hogyan lehet fejleszteni ezt a jövőben. A következő, amikor azt mondta, hogy úgy érzi, hogy jobban kellene koordinálni a parlamenten belüli bizottságok közti munkát. Szerintem azért ez a koordináció elég jó, illetve rendszeres, de jó lenne, hogyha elmondaná, hogy véleménye szerint hol vannak a problémák. Sikerült-e meghatároznia? Vagy találtak-e olyan pontot, hogy bizonyos bizottságok között nincs együttműködés, vagy vannak olyanok, amelyek jobban együttműködnek? Tudom, hogy Thomas Mannnak is vannak kérdései, majd eh, utána a az eddig jelentkezőknek adom meg a szót, és az első kört így zárnánk le. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban szeretnék először is köszönetet mondani. A 13. oldalon mindaz szerepel, amire a parlamenti képviselőnek szüksége van. Megvan az erőnk hozzá, tudunk élni vele, és az esélyekkel csak akkor tudunk élni, hogyha együttműködünk. A mi szakbizottságunk, a Foglalkoztatás és Szociális Ügyek Bizottsága mindig kompromisszumra tudott jutni, mégpedig olyan kompromisszumra, amely jó volt, és hozzásegített ahhoz, hogy változtassunk a kezdetben meglévő különbségeken. És minden különbség ellenére nem csak, hogy jó a légkör, hanem az eredmények is jók itt. Tegnap is láttuk, megint jó kompromisszumokhoz vezetnek. Nagyon fontos eh, tehát, hogy jó legyen, helyes legyen a, a meghatározás a szociális partnerekkel és más csoportokkal való együttműködéssel kapcsolatban nyilvánvaló, hogy vannak elmaradásaink, hiszen a mi feladatunk az, hogy lássanak minket választott képviselőként, és azokra figyelünk, amivel jelentős változásokat indíthatunk el. Jó volt, amíg a Reach, ahogy a Reach-ben dolgoztunk a kompromisszumért. Jó volt, amikor a szolgáltatóknál kijelentettük, hogy ne a származási ország elve legyen, hanem a szolgáltatás elve legyen valóban jelentős eredményekre jutottunk, amelyeket el tudunk fogadni, és amelyek beigazolódnak. Persze pénz nélkül semmire nem jutunk, néha az az ember benyomása, hogy a Költségvetési Bizottság egy kicsit külön áll és próbálja összefogni a pénzeket. Nem, mi nem bank vagyunk, vagy takarékpénztár. A mi feladatunk az, hogy a pénzek elköltésének helyességét biztosítsuk. Az Európai Szociális Alapért például a politikai felelősség a mi szakbizottságunké. A helyi foglalkoztatási társaságok fenntartását például biztosítanunk kell azt kell biztosítanunk, hogy a mikrohitelek sikeresek legyenek. Például azt látom most, hogy a tagállamok igenis részt vesznek ebben. Hazámban, Németországban eh, van egy olyan mikrohitel lehetőség a Szociális Minisztérium keretében, amelynek az összértéke mintegy 100 millió euró. Tehát igenis vannak dolgok, amik történnek, és konkrét eredményeket akarunk. A kérdésem az alapelvel kapcsolatos, amely az EU 2020-as programjával kapcsolatos. Mint hogyha ez egy ilyen bürokratikus végrehajtási rendelet lenne, szörnyű, pedig ennek alapvetően annak az indokolása alapja kellene, hogy legyen, hogy víziónk van, alapgondolataink, a 2020 túl bürokratikus orientációját tekintve, bár helyesen határozza azt meg, hogy 2020-ig mit kell elérni, de mégis hiányzik eh, egy míz, vízió, egy motto, hogy mi az, amit eh, elérhetnénk, lehet, hogy nekünk van ebben házi feladatunk, és akkor előrelépnénk. Az utolsó megjegyzésem. Valóban minden területen eh, vannak problémák, de egy nagy probléma az az, hogy nem sikerünk eh, megfelelő együttműködést, például a szakmai végzettségek kölcsönös és hosszú távú elismerésében Tudjuk, hogy milyen problémák vannak ezen a területen, és ez egy hatalmas terület terület. Persze a szubszidiaritást meg akarjuk tartani, de azt is akarjuk, hogy több legyen az együttműködés és a koordináció. Ezen a területen még abszolút nem sikerült előbbre lépni. Túl sok tagállam védi csak a pozícióit, meg akarják őrizni azt, ami van, bár egy másik út lenne a helyes. A jó tapasztalatok után, alapján, a legjobb gyakorlatok alapján tanuljunk egymástól. Közös útvonalakat, utakat dolgozzunk ki, hogy lehet egyébként nagyobb mobilitás az EU-ban. Úgyhogy szerintem el téren, még a tagállamok között és intézmények között még kevés a koordináció, de lehet, hogy még most tanuljuk csak. Európai Parlamentként fontos, hogy másokat is motiváljunk, és ebben óriási esélyeink vannak. De nagyon köszönöm a kiváló elemzést. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony, mondja Szerkász úr. Szeretném tovább fűzni ezt a gondolatmenetet, amelyet már Mann úr elkezdett. Nagyon és gratulálok az elvégzett munkához. Nagyon odafigyeltem az előadásra. Igen, fontos az, hogy mi, a jogalkotók, elemezzük, hogy mi történt az elmúlt években, lássuk, hogy milyen utak lehetségesek, melyek a az erős és gyenge pontok ebben az összefüggésben. A szociális menetrend nem csak kísérő politikát jelent, hanem ennek az európai építmény középpontjában kell állnia, és kiegyensúlyozott projekteket kell, hogy lehetővé tegyen gazdasági, szociális, politikai vonal szempontjából meghallgattam a 2020-as stratégiával kapcsolatos megjegyzéseket is. Szerintem itt a pillanat arra, hogy új stratégiát dolgozzunk ki, megnyissuk ezt a dimenziót, és azt, hogy hogyan tudunk befolyást gyakorolni. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy gyorsan, felületesen olvastam el ezt a dokumentumot, de ennek alapján úgy gondolom, hogy szükségünk lenne valamiféle jövőképre, és a szociálpolitika értékelésére is. Nem csak a, azok között, akik cselekednek, hanem megnézve azt is, hogy milyen eszközeink vannak. Itt van a brüsszeli mikrokozmosz, a parlament, a tanács és a bizottság, itt megvan az együttműködés, de emellett szeretnék valamilyen elemzést látni, értékelést arról, hogy az utca embere hogyan is lát bennünket. Jogosan hangzott el, hogy ez a szövetségi politika alapvető ahhoz, hogy elérjük a parlament céljait. Beszéltünk együttműködésről a civil társadalommal is. Meg kell nézni, hogy az európai állampolgár hogyan értékeli a közösségi intézmények politikáját. Nem csak nemzeti szinten sokszor elmondjuk, hogy ez igen heterogén a nemzeti szakpolitikák kérdése, de nem. Meg kell nézni, hogy lát minket a az állampolgár, és hogyan lehet közösségivé tenni az európai építményt. Azt is meg kell nézni, hogy mi választ el bennünket, mi egyesít. A munkaidővel kapcsolatos irányev esetében sikerült megegyezésre jutni. Szívesen meghallgatnék elemzést erről, de nem csak számszerűsített. Nagy esemény az európai építmény létrehozása, de hogyha ez kudarcra van ítélve, akkor más lesz a meglátás róla eljött-e vajon a pillanat arra, hogy párbeszédet indítsunk magunk között, és megértsük, hogy a mi világunk, az intézmények világa az egy dolog, de a való világ az intézményeken kívül van. Nem csak a mi kapcsolatainkról van itt szó, hanem arról is, hogy megnézzük, hogyan hat a mi munkánk az európai állampolgárok életére rendben van, elégedettek vagyunk a munkánkkal, de öt évente az állampolgár másképpen vélekedik erről. Az állampolgár távolról szemléli ezt az intézményes játékot, és jó lenne értékelést kapni az erős és gyenge pontjainkról. A dokumentum tökéletes lenne, hogyha azt is elmondaná, hogy hogyan lát minket az állampolgár, és nem csak a szakemberek szempontjából szólna, hanem arról is, hogy mindezt hogyan intézi az EU. Átadom a szót a következő hozzászólónak, Harkin asszonynak. Szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez. Nagyon érdekel engem mindaz, amit itt olvasok, és szerintem legalábbis számomra igen hasznos lesz ez az anyag. Egy-két kommentárom és néhány kérdésem van. Most ratifikáltuk a Lisszaboni szerződést. Az egyik kérdés, amit ön fölvet, itt az az, hogy hogyan lehet itt mérleget vonni, és szeretném tudni, hogy melyek a következményei a minősített többségi szavazásnak lesz itt valami különbség, hoz ez valami újat, könnyebben lehet majd a jogszabályokat elfogadtatni? Örülnék, hogyha erre válaszolni tudna. Másodszorban beszélt a nyílt koordinációs módszerről is, arról, hogy ez a parlament kötelező részvételét is jelenti. Eddig nem voltak meg a játékszabályok de azt is szeretném tudni, hogy mi az ön véleménye, hogyan kellene létrehozni a szükséges jogi keretet. És a parlament mit tud tenni azért, hogy offenzívebb legyen? Azt is mondta, itt megint a nyílt koordinációs módszerekről van szó, hogy néhány relatív, de kötelező érvényű minimális standardra van szükség a jóléti államot illetően, és hogy ez összeegyeztethető a jelenlegi helyzettel. Szeretném, hogyha egy kicsit részletesebben elmondaná, de értem, hogy ön mit mond, de azt szeretném hallani, hogy hogyan is látja ezt egy kicsit részletesebben. Szerkesz úrral egyetértek, szükség van a szociálpolitikai menetrend értékelésére, de nem csak az eszközök értékelésére, hanem arra is, hogy ez hogyan működik, és az emberek ezt hogy látják. Mert itt vannak különbségek, de mindez nagyon fontos. Ha megnézem a szociálpolitikáját az EU-nak, ha visszamegyünk a 70-es, 80-as években látjuk, hogy ez igen jól indult, például mi itt Írországban így látjuk, azt is látjuk, hogy ez jól indult, de aztán valahogy lelassult. Mit gondol erről? Másik megjegyzésem, a parlament ereje attól függ, hogy a bizottság hajlandó-e néhány dossziéval foglalkozni. Van-e önnek valamilyen javaslata, elképzelése erről? Hogyan tudnánk a befolyásunkat növelni e téren, vagy pedig ahogy most dolgozunk, ahogy eljárunk, ez már valami újat hozott-e, vagy hogyan tudjuk ezt erőteljesebbé tenni? Elnök, köszönöm, átadom a szót Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy érintették a kérdéseket. Van, amelyik nagyon széles körű. Igyekszem válaszolni, remélem kollégáim is segítenek benne. A válsággal kapcsolatos intézkedéseket a költségelemzés keretében össze fogjuk a bizottság előtt bemutatni, már önök előtt és eh, az úgynevezett automatikus stabilizálókról és egyéb intézkedésekről is, amelyeket a munkaerőpiac és szociálpolitikában alkalmaztak. Tervezzük ezen kívül, hogy empirikus alapok, adatok alapján bemutassuk a munkavállalókat, eh, mely mértékben eh, fedi le a szociális védettség, és van-e különbség az állandó alkalmazottak és a kölcsönmunkavállalók között úgy gondolom, hogy eh, lesz néhány nagyon fontos új következtetés is. A nyílt koordinációs módszer többször is felmerült. Alapvetően fontos ez az EU szociálpolitikája és a parlament szerepe egy, eh, egyaránt, az önök szerepe. Eh, ebben tényleg fontos, ahogy ön is említette, és az ír képviselőasszony is. Ez persze a normál, szokásos rutin munkán kívül esik, de nagyon jó lenne, hogyha a parlament véleményét mindig korán, korai szakaszban leadná arra vonatkozóan, amit a bizottság javasol, és hogyha megpróbálná befolyásolni a bizottság által a programban meghatározott pontokat. Egy, talán egy kicsit erősebben hangsúlyoznák a nem hivatalos program összeállító párbeszédet. Nem látom én úgy, hogy a nyílt koordinációs módszer az európai szerződésekbe ne, ne kerülhetne be. A különböző bizottságok közti együttműködés biztos, hogy önök sokkal jobban tudják, hogy milyen problémák vannak és milyen eredmények. Én csak azt tudom mondani, amit kívülről látunk. Természetesen fontos, hogy különösen a Költségvetési Bizottsággal és a Gazdasági Bizottságokkal az együttműködés jobb legyen, hiszen az, hogy a belső piaci döntéseket, amikor meghozzák, az befolyásolja a szociálpolitikát is a szociálpolitika egyáltalán nem izolált, hanem alapvető eleme a szélesebb értelemben vett gazdasági intézkedéseknek. Úgy gondolom, hogy alapvetően egyetértünk azzal, amit Mannur mondott a, arról, hogy milyen előnye van annak, hogyha a szereplők együttműködnek, kompromisszumra jutnak parlamenten belül vagy azon kívül is, és az is fontos, hogy eh, lássuk, hogy néha jobb elutasítani egy rossz jogszabályt, mint elfogadni egy eh, nem kielégítő kompromisszumot, mint a munkaidőnél az volt, vagy a Rícs irányelvnél. Ott is vannak, hogy nyilvánvalóan kölcs, eh, van ára annak, hogy bármi áron el akarunk fogadni egy jogszabályt. Persze, hát a lehető legjobbat kíván mindenki, elérni, mégis kell némi pragmatizmus akkor, hogyha az ember a prioritásait akarja érvényesíteni, és a kompromisszumok terjedelme is korlátozott. Michael kollégám szeretne az EU 2020-as programjáról szólni. Igen, Mannurnak mondanám, az Európa 2020 alapvetően a gazdaságra és a növekedésre összpontosít, gazdaság, politika, növekedési stratégia, és általános megjegyzéseket fogalmaz csak meg a szociális kérdésekről, mint növekvő foglalkoztatás és szegénységcsökkentés. Egyetértünk Mannúrral abban, hogy, hogy az egy világosan meghatározott jövőkép a szociális kérdések jövőképe hiányzik a stratégiából sajnos. Köszönöm szépen. A, vannak még hozzászólóink, vagy még szeretne válaszolni? Akkor legyen szíves. Ne haragudjon, igen. Csak befejezném. Szerkesz úrnak hálás vagyok a megjegyzéseiért. Mi is szeretnénk a parlamentet ösztönözni arra, hogy a gazdasági és szociális célkitűzéseket azonos súlyjal vegye figyelembe a jogszabályokban és a puha törvényekben is. A tanulmányunk azonban nem terjed ki arra, hogy az Európai Parlament által elérteket, az, az elmúlt tíz év vívmányait hogyan érzékelik a parlamenten kívül. Ehhez egy más típusú felmérés kellene elsősorban az európai állampolgárok körében. Lehet, hogy van ilyen, de nem ebben. De fontos, hogy azért az ember kritikusan reflektáljon arra, amit az európai intézmények eh, kiváltanak a, az állampolgárokban, és legyünk annak tudatában, hogyha negatív percepciók vannak. Volt még egy kérdés a minimális normákkal kapcsolatban. Az ír kolléganő vetette fel. Látni kell, hogy a, az Európai Unióban az intézmények sokrétűsége az megkerülhetetlen, és a gazdasági teljesítmény is eltérő a tagállamok körében. A minimális normák a nemzeti kontextusokhoz való viszonyítása egy megoldás lehetne arra, hogy elkerüljük a piaci mechanizmusok túlzott elterjedését. Lehetne kicsit polémikusabban fogalmaznom, de tény is való, hogy ez reálisabb lenne, mint hogyha megpróbálnánk mindenképpen homogenizálni az új tagállamokat. Az, Euró- az Európai Parlamentnek talán a megújított szociális pro- program keretében ebbe az irányba kellene mutatnia. Kell, hogy legyen nemzeti szinten némi rugalmasság a védettségi szinttel kapcsolatban is, de talán fontos az is, hogy ezt közösen határozzák meg. Így lehetne talán a hiányosságokat elkerülni, kis kiskapukat, amivel a tagállamok közti versenyel visszaélhetnének. Mint tudjuk, van egy megállapodás a parlament bizottság között az intézményközi megállapodás arról, hogy korlátozott jogok vannak a jogalkotói javaslatok előterjesztésére vonatkozóan. Elsősorban Azért, hogy, hogy limitálják az Európai Parlament jogalkotás kezdeményezési kéréseit. Ez persze az európai szinten a program meghatározással befolyásolható. Feltételezem, hogy nagyon okosan, aktívan fognak mégis ennek ellenére eljárni, és olyan kérdéseket javasolnak, amelyek valóban szükségesek és hasznosak az európai szinten. Ha megengedik, elmondanám ezzel kapcsolatban, hogy látni kell azt is, hogy az európai szintű kompromisszumoknak is korlátai vannak. Talán van olyan eset, amikor néhány nagyon fontos és megvalósítható kérdésre kellene összpontosítani, és nem pedig az Európai Bizottság hajlandóság hiánya, vagy a tanács zsákutcáim mögé bújni. Tehát igenis kell kérni a jogalkotói kezdeményezéseket. Köszönöm. Um, uh, first Mrs. Uh, Tirunen, and then Mrs. Köszönöm, Tirun asszony, Mirán asszony. Köszönöm szépen. Dánul beszélek, és nagyon köszönöm a tanulmányt még nem olvastam részletesen el, de köszönöm a bemutatóját. Nagyon érdekes volt, és olyan dolgokat érintett, amelyek engem új tagként valóban frusztrálnak néhány hónap után is. Nagy különbség van a szakképesítések között, a belső piac, a szociális. Én a belső piaci bizottságban is benne vagyok, és fontos, hogy a dolgokat mindig helyesen lássuk. Azt mondjuk, hogy az EU egységes fejlődését akarjuk, a szociális, gazdaságpolitikára egyaránt gondolunk, de a gyakorlatban nagyon nehéz ezt végrehajtani. Konkrétan, ami hiányzik, az az, hogy a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, környezetpolitika gyakran félretolja a szociálpolitikát. A hatáskörök különbsége, hiányossága a vertikális struktúrákban még erőteljesebben megjelenik, olyan, mintha külön ágazatokra lenne lebontva az ember. Nem lehetne végig gondolni, hogy hogyan lehetne ezt akár a szerződésen belül is áthidalni. A stratégia az a puha törvények kezdeményezésénél, ahol tehát nincsen kezdeményezési hatáskörre az EU 2020-as stratégiája. Nos, az Európai Parlament ebben teljesen kimarad. Legutóbb Strasbourgban egy nagyon gyenge állásfoglalást fogadtunk el. Azt szeretük volna, hogyha a lehető legtöbb frakció támogatja. De a végén aztán az eredmény annyira halovány, amire a bizottság nyilván azt fogja mondani, hogy persze minden rendben van, hát ez már mind figyelembe lett véve. Említette, hogy szövetségeket kell alakítani, ezzel egyetértek, de a kérdés az, hogy elég -e ez ahhoz, hogy befolyásoljuk a nagy stratégiákat a következő tíz évre. Tehát eddig még ez nem kapott megfelelő szerepet. Aztán pedig a költségvetést is említette. Erre is gondolni kell. Ez rendkívül fontos. Thank you. Uh, Mrs. Moran. Moran asszony. Merci, Madame la Présidente. Euh, je voudrais remercier... Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni a tanulmány szerzőinek a munkát, mert fontos látni, hogy hogyan is dolgoztunk 2000-2010 között a Lisszaboni stratégián. Mindannyian tudjuk, hogy ha a szociális menetrendet eh, siker akarjuk vinni, akkor eh, figyelembe kell venni a mi munkánkat, valamint eh, a válság külső hatását, hiszen az teljes erővel megzavarta az általunk kitűzött célokat. És ez jól bizonyítja, hogy a gazdaságnak, ha akarjuk, ha nem, fontos hatása van a mi szociál politikánkra. Úgy gondolom, hogy a 2020-as stratégia esetében elmondhatjuk, hogy amíg nem sikerül a válságot enyhíteni és abból kilépni, addig még mindig törékeny marad a mi európai szociálpolitikánk, és a célokat még mindig nehéz lesz elérni. Ami a munkamódszereket illeti, nagyon sok mindent hallottunk erről, főként arról, hogy hogyan is látja mindezt az állampolgár. Megértem, hogy ez nem volt része az önök tanulmányának, de rendkívül fontos, hogy ennek jelentőséget tulajdonítsunk mindannyian és szerintem ezt a tanulságot kellene levonni mindebből. Vagyis odafigyeljünk arra, hogy a szociálpolitikán keresztül, hiszen ez közvetlenül érinti az állampolgárokat, érezzék az állampolgárok Európa jelenlétét. Az intézmények nem annyira érdeklik az állampolgárokat, hanem a különböző szociális juttatások sokkal inkább megérintik, és tudnia kell, hogy ezeket adott esetben az EU-nak köszönheti. Ahogy Alexandro Sarkász mondta, nehéz tudni, hogy hogyan is lehet megértetni Európát az állampolgártársainkkal a szociálpolitikán keresztül. Ez rendkívül fontos, ez a kérdés, és érdekelne az önök reagálás, erre. A második kérdés, amit fölteszek. Milyen tanácsokat adnak nekünk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk mi együtt dolgozni az intézményeken belül, és hogyan tudnánk mi nemzeti, a nemzeti szinttel, a nemzeti kormányokkal és parlamentekkel együttműködni ahogy kolléganőnk Emily Toronen mondta, fölteszem a kérdést, egyébként erről még nem volt itt szó, hogy esetleg nem lenne érdekünk az, hogy egy másik nemzeti szinttel is együttműködjünk, hiszen ez rendkívül fontos szerintem ahhoz, hogy irányítsuk a politikánkat, és itt a regionális szintről van szó lehet, hogy közvetlen kapcsolatban állunk a nemzeti szinttel, amikor a nagy irányvonalakról van szó, az átültetésről, de ha valóban nyomon akarjuk követni az európai politikák megvalósítását, az európai politikák irányítását, akkor szerintem a regionális szint megkerülhetetlen és rendkívül fontos önök erről nem szóltak, de jó lenne, hogyha erről is születne elemzés. Szerintem az irányítás az legyen a terephez közel, és fontos, hogy hogyan is lát minket az állampolgár és hogyan tudjuk így összekötni Európát az állampolgárral. Egy harmadik kérdés, ahogy Tomás már mondta az előbb, igen, helyén valóan, ami a diplomák tartalmának értékelését illeti elismerését, elismerését európai szinten. Írhatunk még bármilyen stratégiát a fiatalok mobilitásáról, a teljes foglalkoztatásról, a munka és a magánélet összekötéséről, hogyha nem sikerül a 27 tagállamnak megállapodnia arról, hogy hogyan definiáljuk a diplomák tartalmát, egyébként ez a szakmák definiálásával is összefügg, addig nem lesz igazi európai mobilitás. Nehéz terepez, hogyan tudunk itt sikeresek lenni, milyen stratégiát kell követnünk. Ha látjuk a politikai célt, szerintem ezzel mindannyian egyetértünk, akkor milyen stratégiát kell elindítanunk azért, hogy sikeres legyen ez a cél, mert én úgy látom, hogy valóban problémák vannak itt a fiatalok gyából, európai szinten. Egyrészt, hogy hogyan látnak minket a fiatalok, azután a fiatalok mobilitása, belépésük a munkaerőpiacra, és ebből a szempontból a diplomák tartalma alapvető, ahhoz, hogy elérjük ezt a fontos stratégiai célt. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Zimmer asszony, először. Köszönöm szépen én magam is a bemutatót, az összefoglalást, és köszönöm ezt a dokumentumot is. Igazat adok kollégámnak, öt éve vagyok a parlamentben és ebben a bizottságban, és nagyon nehéz áttekintést kapni a nemzeti politikából az EU szintre vonatkozóan. Azt, tehát nagyon nehéz látni, hogy hogyan támogatják, hogyan működtetik a szociálpolitikát. Tehát nehéz, hogy az ember ráérezzen arra, hogy mit kell hangsúlyozni akkor, hogyha befolyásolni akarunk valamit. Ebben nagyon sokat segít egyébként ez a tanulmány, mert egyszerűen a különböző összefüggéseket és a különböző szintek összjátékát hangsúlyozza, megvilágít bizonyos eszközöket, ezért nagyon hálás vagyok, és úgy gondolom, hogy jól tudunk majd ezzel dolgozni. Három dolgot érintenék. Az első a 2020-as stratégiával kapcsolatos. 1995-ben a kopenhágai csúcs a szegénységnek egy kiterjesztett definícióját adta. Az Eurostaton keresztül konkrét kritériumokat kaptunk, amelyek a szegénységi vonal sáv felé orientáltak minket. Ebben a széles szegénység definícióban, ami magában foglalja a kirekesztést is, azonban szinte minden tagállam problémával küzd. Elsősorban a, a, az át, tehát a, a, a pénztranszferekre összpontosítanak, pedig szerintem ez nem pusztán ennyit jelent. A dokum, a 2020-as stratégiát, mielőtt Barózó úr közzétette volna, többször jeleztük a vita során, hogy a bizottság el akar a, et, térni ettől a szegénységi vonaltól. A francia verziója az n time rate azaz a gazdasági növekedés befolyása az általános életkörülményekre. Nem vagyok persze meggyőződve még arról, hogy a kockázati szegénységi vonal az egyetlen elfogadható-e. A tanulmány során foglalkoztak-e a Franciaországból származó gondolattal, és el tudja mondani, hogy végül is mi lesz vele konkrétan. Mivel abból indulok ki, hogy azoknál az eszközöknél, amelyek az EU-nál rendelkezésre állnak, azokat biztosítani kell, de ezeknek mindig előfeltétele, hogy a tagállamok egyetértsenek vele. Tulajdonképpen csak akkor tudok valamit megváltoztatni vagy érvényesíteni, hogyha mind a 27 tagállam akarja azt. Hogyha több tagállamnak problémája van, akkor igazából már nem tudok tovább lépni. Aztán a minimális normákról és a nemzeti kontextusról is beszélt a magyarázata során. Úgy gondolom azonban, hogy kell, hogy legyen arra is lehetőség, hogy a cél meghatározási kritériumokat megfogalmazzunk, amelyek a nemzeti kontextus alapján a minimális normákat transferálják az EU szintre. Tehát Tehát, hogy megnézzük, hogy melyek azok a kritériumok, amelyek alapján az Európai Unió által meghatározott célokat a tagállami szinten végre lehet hajtani. Mire gondolok? Például az energia alapellátás, az energiára való jog. Ismerem a brit vitát is erről, hogyha elfogadjuk azt a javaslatot, hogy a rendelkezésre álló bevétel, egy háztartás rendelkezésre álló bevételének 10%-át az energiaszámlára, melegvíz, fűtés és a mm, főzéshez való energiát finanszírozák. tehát hogy ez meglegyen. Hogyha ilyen kritériumokban nem tudunk megállapodni, akkor mi lesz? Harmadik kérdés. Mindig a konkrét eszközökről beszélünk, amelyek lehető rendelkezésre állhatnának nem kellene egyfajta riasztórendszert kialakítani arra, ha az Európai Uniós tagállamok bizonyos jogait megsértik, vagy normák, politikai gyakorlatok sértik ezeket a jogokat, és hogy akkor ne csak a kormány és a tar, az ország alkalmazhassa ezeket, hanem, a, hanem legyen egy ilyen eszköztár az EU-nál is, ami erre a helyzetre felhívja a figyelmet. Például a kemény tél miatt több mint 220 halott volt Lengyelországban, Németországban, és sok hajléktalan meghalt. Németországban a lakás kezdeményezés keretében alacsonyabb szabályokkal kívánják elérni azt, hogy azok, akik az a több százezer ember, aki nem tudja kifizetni az energiaszámláját a jövedelemcsökkenés miatt, Például egy ilyen riasztási rendszerrel kisegíthető lenne. Fel lehetne hívni a figyelmet arra, a nemzeti szabályokat módosítsák, és a normákat, és a, végül is a normákat olyan formában garantálják, ahogy például Németországban is, egy-egy kérdésre figyeljenek. Thank you, Mrs. Figueredo. Köszönöm, Figurédő asszony. Obrigada. Tisztelt, tisztelt uh, elnök asszony. Um, tenyen, uh... Már évek óta tárgyalunk erről a problémáról, és van egy olyan gond, ami szerintem vissza-visszatér. Az elmúlt tíz évben világosá vált, hogy a monetáris politika vagy makroökonomiai politika mellett a liberalizáció a belső piacon, vagy tágabb értelemben egyéb politikákat figyelembe véve, úgy látjuk, hogy bizonyos trendek uralkodnak, és azt is látjuk, hogy a munkanélküliség egyre emelkedik, az elszegényedés, és ha megnézzük a szociális menetrendet, akkor milyen szociális menetreddel tudunk előállni, hogyha itt nincsenek változások a monetáris politikában, a makroökonomis politikában, a stabilitási paktumban, Látjuk a szabályokat, a rendeleteket, rugalmasságot kérünk bizonyos területeken, de ismét költségvetési megszorítások következnek, fizetéscsökkentés, még nagyobb szegénység, még több munkanélküliség. Hogy mindig ez jön vissza, figyelembe véve a nemzetközi kereskedelem liberalizálódását, ami azt eredményezte, hogy alapvető termelési ágazatok eltűntek, tönkrementek egy sor területen és nagyon sok országban, például Portugáliában, az iparban, a mezőgazdaságban. A kérdésem az, hogy milyen szociális menetrendet tudunk elképzelni ebben az összefüggésben, szerintem semmilyen. Elnök, visszatérek a panelhez, ki szeretne válaszolni. Ami a kommentárokat illeti, a társ szerzőkkel együtt elmondhatom, hogy komplex, összetett ez a helyzet, de azért látunk némi fényt itt az alagút végén, mind a parlamenten belüli kapcsolatokat, illetően mind pedig általánosságban. A kapcsolatok a politika terén, a belső piacon igen fontosak. Itt a szakpolitikák számítanak, és hogyha egyenlőbb alapokra akarjuk helyezni mindezt, akkor ehhez meg kell sokszorozni az együttműködést a belső piaci bizottsággal, és általában az Európai Bizottsággal. Azért, hogy ne csak másodlagos szakpolitikákról legyen itt szó, hanem ezek alapvető, lényegi politikák legyenek. Egyetértek, szociálpolitika alapvető ahhoz, hogy elfogadtassuk az európai projektet, az EU-t nemzeti szinten. Lehet, hogy az európai állampolgárok kritikusak, és hogyha egy-egy európai projekt úgy gondolják, hogy negatívan befolyásolja a munkakörülményeiket, létkörülményeiket, akkor esetleg igen kritikusak. Éppen ezért kell nagy hangsúlyt helyezni a szociálpolitikára, olyan politikára, amely segít abban, hogy a gazdasági dinamizmus elinduljon. Ez nagyon fontos a világgazdaság körülményei között. Utolsó megjegyzést, a globalizáció körülményei között azt nem várhatjuk, hogy az összes szociálpolitikát nemzeti és EU szinten átalakítják itt. Rugalmasságra van szükség, mert különben a gazdaságok, a társadalmak szegényebbek lesznek, mint az átlag, és ki kell használni a termelési lehetőségeket. Szerintem ennek a lényege az lenne, hogy európai szinten hozzunk létre valamilyen védőrendszert, meg kell nézni, hogy ha valahol a nincsenek meg bizonyos szociális intézkedések, például a minimálbér védelme és egyebek, akkor föl lehessen lépni, hiszen ez döntő a gazdasági, szociális rendszerben. Cimmer asszony, úgy emlékszem, ő vetette fel a kérdést. Szerintem van lehetőség arra, hogy vegyítsük, ötvözzük a minimális standardokat, és legyen valamilyen európai megközelítés ahhoz, hogy lássuk, mit kell eh, megadni az európai állampolgároknak közösen. És ezt úgy kellene megtenni, hogy ez ne akadályozza, gátolja a gazdasági dinamizmust. Kellene valamilyen védelmi rendszer, és az aktív képzési politika ez még fontosabb, mint a készpénz átutalások. Ezt kellene biztosítani EU szinten. Beszélt a németországi helyzetről, a minimálbér védelmi rendszerről, ami úgy néz ki, hogy nem igazából hatékony, ez lehet, hogy igaz, de van egy dolog, ami hatékony etéren, mégpedig az, hogy Németországban van egy alkotmánybíróság, amely kimutatja, hogy egyik vagy másik jogszabály összeegyeztethető az alkotmányjal. Nemrégen volt egy határozat arról, hogy a minimál bérvédelmi rendszerek elfogadhatóak-e Németországban. Például a minimumbér vagy a minimum standardok kiszámítása ennek világosabbnak, átláthatóbbnak kell lennie. Nem ismerem a francia vitát a szegénységről. Igen, hálás lennék, hogyha erről majd kapnék később valamilyen információt. És talán ezt is megbeszélhetnénk. Ennyit szerettem volna mondani, ami Turunen asszony megjegyzését illeti. Szeretném azt is elmondani, hogy a különböző szakbizottságokat össze kell kötni, például amikor a gazdaságpolitikákról van szó, szociálpolitikákról, költségvetési döntésekről. Ez igen erős eszköz az EP számára, mégpedig az, hogy a költségvetés a szociálpolitika felé mozduljon el, és intenzív vitára lenne szükség a belső piaci bizottság tagjaival. Köszönöm. Elnök, nem tudom, hogy a panelből valaki más kíván-e még hozzászólni. Akkor szeretnék köszönetet mondani az egész szakbizottság nevében. Kitűnő jelentés beszámoló volt ez. Ami pedig a költség haszon elemzést illeti a szociálpolitika terén, jó lenne, hogyha majd erről is tájékoztatnak minket, és köszönöm még egyszer, hogy eljöttek. And then now we're going to move to uh, Mrs. Zimmer's report. Um... Most pedig a Zimmer asszony jelentésére térünk át. A szegénység csökkentése és munkahelyteremtés a fejlődő országokban a követendő út. Átadom önnek a szót, Cimmer asszony. Ja, es, um, handelt sich um, um... Köszönöm szépen. Egy olyan véleményről van szó, amely az Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye a Fejlesztési Bizottság kezdeményező jelentésére vonatkozóan. csökkentés és munkahelyteremtés a fejlődő országokban a címa, és az előrevezető út. Mivel a Fejlesztési Bizottságban is benne vagyok, volt módom arra, hogy megértsem, a, és nyomon kövessem a szándékát ennek a véleménynek. Ezt valóban el is mondták tegnap, és ebből az adódott tegnap, hogy a Szociális és Foglalkoztatási Bizottságban valóban egy véleményt kell leadjunk egy jelentésről, amelyről én úgy gondolom, hogy nagyon fontos elemeket figyelmen kívül hagy. És eh, a tapasztalatunk, a foglalkoztatáspolitika, a szociálpolitika, szegénységfejlesztés területén, vagy, vagy a szegénység elleni harc területén eh, nagyon fontos lenne, hogyha be lenne, benne lenne. A kiinduló pontom az a vita, amely a szegénység fogalma körül folyik. Abszolút sürgetőnek tartom azt, hogy pont a fejlődő országok és az ottani szociális fejlődés számára egyértelművé tegyik, hogy a szegénység több, mint az extrém szegénység, az, az éjség, a hajléktalanság, betegség hanem azt is jelenti, hogy az élet részévé válhassanak az emberek. Úgyhogy ez a központi pontja az első dolog, amit eh, a bizottságban szeretnénk felvetni, és eh, hogy tudatosan emlékeztessünk mindenkit arra, hogy a 95-ös szociális fejlődési csúcs találkozón konkrét kritériumokat határoztunk erre meg. Februárban az ENSZ vonatkozó bizottsága a jelentés közzétételére a világ szociális helyzetéről a, is folytatott egy vitát a szegénység fogalmáról. Egyértelművé tették, hogy szükség van arra, hogy újra gondolják a szegénység gondolatát, és megfogalmazzák a, újra a vitában. Az Európai Unió és az Európai Parlament nagyon fontos ezért, hogy érezze felelősségét, ami a fejlődő országokban zajlik azzal kapcsolatban is. És ezért kell ezt megfogalmaznunk, a, ezt a véleményt. Fontosnak tartom ezt, és olyan elemeknek a felvételét, mint a globális eh, munkahely megállapodás. Tavaly októberben az ILO bemutatta ezt a szakbizottságunkban. És különösen a vertikális munka és a megfelelő munkakörül és életkörülményekhez való kapcsolatot alakították ezzel ki. Úgy gondolom, hogy ez is fontos, és ehhez is szükséges, ez is szükséges a milleniumi e, célok megvalósításához. Úgy gondolom, hogy ez a vélemény nagyon rövid kell, hogy legyen, néhány pontból csak álljon a korlátozott leütés szám vagy sorszám miatt, amit nekünk adtak. Font, úgy gondoltam, hogy ezt a három pontot kell középpontba helyezni. Bár megmondom már most előre, hogy egy sor javaslat van, amit hozzá lehet, amivel ki lehetne egészíteni a véleményt, és kérem, hogy a bizottság majd ha elmondta véleményét, akkor fogadják el, hogy nem tudunk mindent e, bevenni. Nagyon fontosnak tartom többek között például a szociális biztonsági rendszereket. Pont a szegénység elleni harcban, a fejlődő országokban ezeknek nagyon nagy szerepet kellene kapnia, és nekünk erre kellene figyelnünk az emberek 80%-a a Földön a biztonsági rendszereken kívül, biztosítási rendszereken kívül esik. Egyébként pedig nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk a kollégákkal. A határidő április 7-e, ha jól emlékszem. És eh, nagyon örülnék, hogyha az árnyék előadókkal a különböző frakciókból megbeszélhetnénk ezt a véleményt. Egyeztethetnénk, és akkor remélhetőleg egy közös állásponttal tudunk majd érvény, eh, tudunk majd színre lépni. Köszönöm. One speaker, uh, Mrs. Tanyu. Köszönöm szépen. Daniel asszony. Igen, ez Stipel asszony, aki nem tudott ma eljönni, kért arra, hogy mondjam el a következőket. Eh, Címerasszony által eh, a megfogalmazott eh, véleménnyel tartalmilag egyetért, bár úgy gondolja, hogy módosítókat nyújt be, mert néhány elem hiányzik, például a, gazdasági és, a nők gazdasági és jogi helyzete, valamint a gyermekmunka és a szakszervezetek helyzete a fejlődő országokban. Szépen asszony szerint ezek is fontos elemek, amelyeket a, amelyek nem szabad, hogy kimaradjanak a véleményből. Köszönöm. Thank you. Uh, Mrs. Harkin. Thank Köszönöm, Harkin asszony. Köszönöm, elnök asszony. Májsz asszonyra beszéltem, aki nem tudott ma, tud ma itt lenni, de beszéltünk arról, hogy mit csináljuk ezzel, és a az előadónak először is szeretnék köszönetet mondani, és elmondom, hogy egyetértek az alapvető elvekkel valóban a, a szegénység elleni harc, stb. és azok a, a javaslatok, amiket elmondott, különösen a hármas, az ilónak a tisztességes munka programja. Nyilvánvalóan helyesnek, rövidnek kell lenni ezt. De talán két dolgot hadd mondjak el ami az egyik a Fejlesztési Bizottság dokumentumából vettem, a mikrohitelek gondolata. Most fejeztük be erről a, bizottság, erről a szakbizottságban a jelentőségünket. Nem tudom, hogy a, a mikrohiteleken keresztül nem lehetne a megtakarításokhoz, illetve a, a mikrohitelekhez való hozzáférés nem lehetne Eh, valahogy belevenni, és a gyermek munkát. De általában véve igen, nagymértékben támogatom azt, amit leírt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is el szeretném mondani, hogy a jelentés teljes körülnek és kiválónak tartom. Egy ponttal kapcsolatban igazából nem olvasom a szövegben azt, amit szerettem volna abban látni, én nagyon szeretném, ha szerepelne az a kérdéskör, amely a fejlődő országokban élő nők helyzetét e, taglalja, különleges szegénységi helyzetről van szó. Ugyanis amint megözvegyülnek a nők, minden egyes jogosultságuktól, joguktól elesnek, és a szegénység csökkentésének területén azon nők, akik kifejezetten a szegények közt is legszegényebbek. És ha az életük úgy adja, hogy még szegényebbé válnak, mint a szegények, az ő kérdésüket is körül kell járni a jelentésben. Kérném, hogy erre is gondoljon az előadó. Köszönöm szépen, akkor Címer asszonynak adom meg újra a szót. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket. Nagyon örülök annak, hogyha a különböző frakciók és a különböző képviselők itt a bizottságban konkrét javaslatokat tesznek. Ezeket szívesen veszem be, hiszen a módosítókat nem is korlátozza semmi, pusztán az, hogy maradjanak a témánál. És tudatosan az első tervezetnél először is kihagytam bizonyos célcsoportokat, teljes mértékben egyetértek. Valóban konkrétan kell a nők helyzetéről is szólnunk, a gyermekmunka helyzetét fel kell venni, és az idősekről is szólni kell a fejlődő országokban az ő helyzetükről. Ezek, ez egy nagyon súlyos helyzet, és konkrét követelésekkel, javaslatokkal kell előálljunk. Úgy gondolom, hogy tehát egy nagyon széles a kép, meg a paletta, Úgyhogy az én feladatom az az, hogy eh, ezeket szortírozzam, összefogjam, és akkor megnézem, hogy hogyan tudom bevenni a véleménybe. Köszönöm. Thank you very much, and obviously I'll be putting amendments in on disabled people and older people, so thank you for that. Um... Köszönöm szépen a megjegyzéseket. A módosító indítványok beadásának határideje április 7 dél, 27-én áprilisban lesz az elfogadása ennek, majd pedig a plenáris valószínűleg